je voudrais avant toute chose euh, que nous euh, Tehát először is szeretnénk elfogadni a napi rendet. Jó, bocsánat, inkább abban a mikrofonba beszéljek. Tehát akkor elfogadjuk a napi rendet, megkapta mindenki, és hogyha nincsen ellenvetés, akkor azt javaslom, hogy fordítsuk meg a sorrendet, és pedig az hatost és az ötöst, azért, hogy Jutta Haug jelenlétét kihasználhassuk. Ő neki ugyanis 17.30 előtt el kell mennie, holnap reggel megint ez, itt lesz. Tehát akkor a háromoldalú párbeszédnek a következtetéseit, hogy meg tudjuk beszélni, és a bizottságnak a javaslatait. Ugyanis a költségvetési főigazgató is itt van. Tehát, hogyha ez nincs ellenvetés, akkor megcseréljük a hatos és ötös pontokat. Különben pedig, mindjárt, mindjárt megtalálom, szeretném üdvözölni egyik kollégámnak a születésnapját, Dörren Fernnek, Göran Ferm, és szeretnénk ösztönözni is az ilyen nehéz időszakokban, és holnap pedig Szidóniát ünnepeljük, aki holnap ünnepli a születésnapját. Ennek pedig nagyon örülünk. Az elnök közleményeit illetően a Kobu News-ban eh, láthatják a, a tolmácsolást a különböző nyelveken. Ezen kívül az anyagban láthatják az első olvasatnak a költségvetési tervezet első olvasatának az eredményeit, és szeretnék gratulálni a két jelentéstevőnek, és megköszönni mindegyik kollégának, aki részt vett aktíven ebben a munkában, és mindenkinek abban a munkáját, annak azt a munkát szeretném megköszönni, amely a parlament számára ilyen hízelgő eredménnyel zárult mert nem csak abszolút többséget értünk el a szavazatokban, hanem az összes jelentős szavazatnál, szavazásnál szuper abszolút, tehát öt egyel szemben erányt tudtunk elérni. Ez politikai szempontból ugyanis nagyon fontos. Igenis, ahogy tudják, az Lisszabonős szerződésnek az új eljárásával, és most már tudjuk, hogy jövő évtől ezt fogjuk alkalmazni, Hogyha a parlament és a tanács nem tud az egyeztetés után egyességre jutni, akkor a parlamentnek lehet utolsó szava. Sőt, a módosításait is érvényre viheti. Tehát a parlament az első olvasat esetében már bemutatta, hogy létezik azzal a kapacitással, hogy a költségvetési változatok között többséget tud elérni, méghozzá e, nagyon is e, jelentős e, többséget a többi intézménnyel szemben. Ami a jelöléseket illeti, tájékoztatni szeretnék arról, hogy a koordinátorok egyességre jutottak a, az éves költségvetés 2011 és 2015 elosztásában, tehát minden évben két költségvetés lesz, az általános, és aztán a Költségvetési Bizottságnak a többi intézmények felé hiszen, ahogy tudják, a Lisszaboni szerződéssel mindegyik intézmény javaslatait központosítja a, a bizottság, és akkor ő egy költségvetési tervezetet nyújt be július 1-ére, de továbbra is osztjuk ezt a feladatot, tehát ennek a szövegnek a megvizsgálását, tehát a bizottság és a többi intézmény költségvetésének a vizsgálatát. A különböző jelent állandó jelentéstevők funkcióit osztottuk el egyrészt, másrészt a specializált jelentéstevőkét is, tehát mind a frakciók szempontjából tehát a, olyan kérdésekben, ahol a mi bizottságunknak a, a véleményét kell kifejezni, nem pedig az érdemi jelentéstevők vagyunk. És hogyha egyetértenek ezzel a koordinátorok, akkor ö, pontosítom, hogy nagyon szeretnénk minél gyorsabban a nevek javaslatát kérni, azokról, akik ezeket a funkciókat betölthetik, a különböző koordinátoroktól, vagy pedig a frakcióktól. Tehát a 2009-2011-es időszakról van szó, és lesznek például az ingatlan kérdésekkel foglalkozó jelentéstevők, ahol nagyon sürgős, hogy találjunk embert, ugyanis nagyon gyorsan kell majd döntéseket hozni bizonyos kérdésekről. Jó, akkor most a hármas napirendi pont következik, a, az előző két ülés jegyzőkönyvének elfogadása, és hogyha nincsen ellenvetés vagy megjegyzés az ülés vége előtt, akkor elfogadottnak nyilvánítjuk ezeket a jegyzőkönyveket. Akkor most áttérhetünk a négyes napirendi pontra. Először közös megbeszélést tartunk a négyes és a hatos pontokról. A négyes pont a három oldalú megbeszélés eredményeiről szól, ez október 15-én volt, és a hatos pont pedig az új javaslatokkal foglalkozik, amelyeket a bizottság tett, és pedig a módosító indítvány és a kiegészítő költségvetés kérdésében, azért, hogy a két nagy prioritást vagy problémát megoldják a 2010-es költségvetés területén, és pedig az energiazatbeli projektek finanszírozása és az európai gazdaság érintési terv, tehát akkor most kérem, hogy a jelentéstevők tegyék meg a megjegyzéseiket, talán Manka úr először, mert egyetlen olvasat volt, és ezt nagy többséggel elfogadtuk. Nem tudom, hogy Vladimir Manka szeretné -e kommentálni a szavazást. Ďakujem, pán predseda. Ja by som chcel poďakovať všetkým kolegom, že... Elnök úr, Szeretnék én magam is köszönetet mondani a kollégáknak azért, hogy a költségvetés minden intézményen első olvasatban megfelelő eredményt hozott. Az első javaslatnál a tanács a költségvetést 10%-kal minden intézményre vonatkozóan csökkentette. Természetesen mi kompromisszumokat kerestünk, és meg kell, hogy mondjam, hogy az első olvasatban sikerült kompromisszumainkat érvényesíteni, nem számítok arra, hogy több probléma lenne. Köszönöm. Bien, Nagyon szépen köszönöm, és újból gratulálni szeretnék. Azt javaslom, hogy László most a maga részéről tegye meg a megjegyzéseit, és az ötös fejezetről szóló munkodekonventumot is mutassa be nekünk. Ennek, ennek benne van az anyaga az összegyűjtött anyagokban, vagy később akarja tenni? Jó, akkor parancsoljon László. Elnök úr, ha jól értettem, akkor most némileg együtt tárgyaljuk a négyes és a hatos napirendi pontot, ami a munkadokumentumot illeti, azt hiszem, hogy már túlhaladtunk ezen, hiszen szavaztunk, a munka befejeződött, szerintem nem kéne a szakbizottsági idejét erre pazarolni. Az anyag mindenki számára rendelkezésre áll, mindenki elolvashatja, de ez már lezárult. Ami pedig a trilógust, a háromoldalú megbeszélést illeti, az összes fontos kérdés megjelent a Kobó Newsban, ezt sem kéne újból megismételni, felolvasni. Itt tulajdonképpen az első olvasat előkészületei zajlottak. A bizottságot és a tanácsot arról tájékoztattuk, hogy mit tervezünk, és ahelyett, hogy az ottani mondatokat megismételnénk, én szeretném a köszönetemet kifejezni a frakcióknak, nem csak a Költségvetési Bizottságban dolgozóknak, hanem a frakciók más képviselőinek is, azért a túlnyomó többségért, amiben egységesek voltunk, hiszen ez egy komoly fegyvertény a jövőre nézve számunkra. A költségvetési kérdésekben már korábban is egységes támogatás nyilvánult meg, de mint ahogy az elnök úr említette, ez a jövőnk. Erős alkupozíciókat kell kialakítanunk hosszas viták után a szakbizottságban, annak érdekében, hogy végül is egységesen jelenjünk meg, és a jelentéstevő minden frakciónak hálával tartozik ezért. Ami pedig a jövőt illeti, egy újabb fordulója lesz a háromoldalú megbeszélésnek, az egyeztetésnek. A bizottság a két módosító levéllel, különösen a másodikkal készül erre. Köszönöm szépen, jelentéstevő úr. Szerencsére a költségvetési főigazgató itt van. Talán szeretné kikéz, kihasználni, hogy itt van, hogy a bizottság javaslataival foglalkozzunk. Akkor főigazgató úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy kiosztottuk azt a táblázatot, amely foglalkozik a különböző elemeivel a csomagnak, amelyet a bizottság bemutatott. És pedig úgy, hogy ez lehetéve tegye azt, hogy megértsük ezt a dokumentumot. Hogyha nem osztották még ki ezt a dokumentumot, akkor később kiosztják. Tulajdonképpen négy javaslat van az asztalon, amelyek egymást kiegészítik. Az első javaslat az a tízes számú javító költségvetés 2009-re, amely alapul szolgál a következő két javaslatnak, és pedig a több éves pénzügyi keret felülvizsgálata, és a módosító indítvány, amely a kettes számot viseli a 10 2009-es helyreállító költségvetésben kis intézkedéseket javaslunk. Egyrészt olyan, olyanokat, amelyek a végrehajtással kapcsolatosak, a 2009-es költségvetésről van szó, elsősorban a bevételekre gondolok itt, másrészt pedig a kifizetési igényeket illetően. 2009-re ez utóbbi 2 milliárd 700 milliót jelent, és 70, 55 további administratív költségeket, 50 milliót. Ami pedig a kötelezettségvállalási összegeket illeti, és ez is a módosító költségvetésben van 2009-re, azt javasoljuk, hogy csökkentsük a a kötelezettségvállalási összegeket a kettes rubrikára 304 millióval, 55 millióval az ötössel, és és ezen kívül az, a részt növeljük mindegyik rubrikára, mindegyik sorra. Így tehát a felülvizsgálati javaslatnak megfelelünk a több éves költségvetési tervre, amely lehetővé teszi, hogy finanszírozzuk a felendülési, európai felendülési tervet. Épp ezért azt javasoljuk, hogy csökkentsük a 2009-es felső hát, határokat a következő módon. 2009-re felhasználva e, a különböző márzsokat, 1 milliárd 60 e, e, millió és 631 millió az ötös rubrikára. A 2010-esre évre 11 milliót a kett, az 1B-re, és a 2-esre 104-est, az 5-ösre pedig 150 millió eurót. Az egy át 1 milliárd 500 millióval növeljük 2010-ben. Ez pedig úgy történik, hogy a 2010-es módosító indítvány lehetővé teszi a következő műveleteket. Egyrészt a felendülési tervet, az energetikai tervre, 1580 millió euró összegben. Hogyha hogy 2010-re 2 milliárd fölött és 420 millió a, a vidékfejlesztési alapban, és egy milliárd az energiára. Tehát egy milliárd 500 valány millió, tehát szükség van még finanszírozási forrásra 300 80 millióra. Tehát mindent megteszünk majd, hogy azonosítsuk a szükséges forrásokat, és pedig olyan módon, hogy amikor az egyeztetés megtörténik november 19-én, akkor a lehetőség szerint ezt a hézakot betölthetjük, és pedig a megfelelő forrásokat kijelöljük. Ugyanakkor szükség van arra is, hogy a tej ágazatban szembenézzünk a problémákkal. A minisztertanácsnak a bizottság azt javasolta, hogy 280 milliós, millió eurós csomagot használjanak fel. Ez a parlament elvárásainak is megfelel, hiszen ők 300 millió euróról beszéltek. És ez úgy tűnik számomra, hogy megfelelő elfogadásra került. Így meg tudják segíteni azokat, akik nagy problémákkal néznek szembe. Van egy negyedik elem is, ez pedig ez a koszlodói bulgáriai atomerőműnek a leszerelése. Itt 300 millió euróról volt szó, 75 millió évente, amelyet az 1A rubrika alatt finanszíroznánk. A jog alap erre most van tárgyalás alatt a tanácsban. Tehát ez az a négy elem, amely az október 25-i csomagban van benne. A módosító költségvetés a tízes számú, aztán a a pénzügyi keretnek a felülvizsgálata fogja lehetővé tenni ezt a felendülési tervnek a finanszírozását, és végül a tej, tej problémákat is, és végül pedig a koszlovi atomenergia, atomerőműnek a leszerelését. Elnök, köszönöm szépen a főigazgató úrnak, a jelentéstevő úr kap szót. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a bizottság prezentációját is. Most eléggé furcsa helyzetben vagyunk. El kell döntenünk, hogy győztesek vagy vesztesek vagyunk -e ebben a helyzetben. És most csak utalnék a félig üres vagy félig teli üvegre. Ebben az esetben szerintem inkább a tele üvegről van szó, mint az üres vagy félig üres üvegről. Általánosságban nem csak komoly támogatást élvezett az első olvasat, hanem a bizottságtól olyan javaslatot kaptunk, ami nem esik messze a mi elképzeléseinktől sem. Mégpedig két alapvető elv alapján. Először is a tejágazatnak több pénzt kértünk, a most elhangzottak szerint 280 millióra történt javaslat, de további 20 milliót javasol a bizottság egy más soron, tehát gyakorlatilag majd, hogy nem túllépjük a 300 milliót, ez az egyik dolog. Másrészt úgy tudtuk, hogy a jelenlegi plafon mellett nincs helye az európai gazdaságélénkítési tervnek, ezért akartuk a plafont megemelni, ez az úgynevezett csillagos módosító. Most pedig vitát nyithatunk arról, hogy a 2009-es fel nem használt források átcsoportosítása friss pénznek minősül-e vagy sem. Valójában, hogyha ezt az összeget nem használjuk fel, akkor ez visszakerül a tagállamokhoz, és plusz pénzt kérünk a plafon megemeléséhez. Ez pedig azt jelenti, hogy az előző év fel nem használt pénze éppen úgy friss pénz, mint bármi egyéb. Úgy gondolom tehát, hogy ez az üveg ugyan nincs teli, de a felénél több van benne. Természetesen vannak problémák, amelyeket majd az egyeztetés során kell tisztázni. Most nem akarok itt a részletekben elveszni, hiszen ez egy nyilvános ülés, de felvetném például azt a kérdést, hogy miért nem vesszük legalább részben figyelembe a rugalmassági eszközt. Ez az egyik megoldás. A másik pedig, hogy a végleges összeg, a fel nem használt összeg mennyisége még nem adott. Egyelőre csak előzetes számadat áll rendelkezésünkre, és a nem, finanszí- nem finanszírozott rész lehet, hogy kisebb lesz. A megoldásnak pedig ötvöznie kell ezeket a lehetőségeket, akár egy harmadik elemet is figyelembe véve, nevezetesen, hogy ennek az összegnek egy kisebb részét fel lehetne használni a 2011-es költségvetés finanszírozásához is. Tehát, hogyha mindezt egybevetjük, Ezeket a legkülönbözőbb szinteken, a koordinátorok szintjén, a költségvetési szakbizottság szintjén meg kell vitatni, illetve majd az egyeztetés során. És szeretnék a kettes fejezet plafonjaival kapcsolatosan némi agályomnak hangot adni. Ezt nem tartom jónak, tehát alternatív javaslatokat fogunk elkészíteni. De ha mindent összevetünk, akkor úgy gondolom, hogy jó esélyünk van arra, hogy az egyeztetés során végleges megállapodásra jussunk. Ami pedig a tejalapot illeti, illetve a pénzösszeget, ami nem kielégítő a parlament számára, ami inkább a 600-at céloztuk meg, de hát a realitás a 300 mellett szólt. Tehát a kívánságok, az álmok egy dolog, a valóság egy másik dolog. A gond az, hogy egyelőre senki nem tudja, a, nem ismeri a tartalmat. A bizottság javaslata pontosan ugyanaz, mint a miénk, nevezetesen, hogy helyezzük ezt az összeget tartalékba, és várjuk meg a jogi alapot. Legtöbbünk egy szélesebb jogi alapot vár. De természetesen ez a vita tárgyát képezheti, talán nem a költségvetési szakbizottságnak kell eldöntenie, hogy mi a fontosabb, nevezetesen, hogy gyors segélyt nyújtsunk a gazdálkodóknak, avagy pedig egy tartósabb új eszközt a tejágazat számára. Én a kettőt szeretném valamilyen módon ötvözni, és majd kiértékeljük, illetve megnézzük, hogy hogyan lehet ezt a célt elérni. Nehéz most a gazdálkodóknak azt mondani, hogy hát figyeljetek, itt ez a pénz, tudunk segíteni, de most ezt nem tudjuk odaadni, mert szeretnénk egy tartósabb, hosszú távú kedvezőbb javaslatot vagy eszközt előkészíteni. És hát ugye az Európai Uniós gépezet eléggé hosszas eljárást jelent, tehát ez nem egy sürgősségi segély. Ha most azonban ezt a sürgősségi támogatást megadjuk egy új soron, akkor a Lisszaboni szerződés lehetőségeit kéne megragadni, és inkább a jövőről beszélni, ezeket a dolgokat belsőleg átrendezni. De hát ehhez azért a mezőgazdasági szakbizottság véleményét is ki kéne kérni. Nem mi diktáljuk ezeket a dolgokat, nem tartozik ez így, így módon a hatáskörünkbe. Tehát ezt meg kell vitatnunk. Vannak gondjaink a módosító levéllel, de általánosságban azt hiszem, hogy közelebb vagyunk a győzelemhez két fontos pontban. Az egyik a, az európai gazdasági, élénkítési terv működőképességét, illetően másrészt pedig a tejágazat válság idején történő megsegítését illetően. Előzetesen a tanácssal már erről szót váltottam, és nekik is tetszik a javaslat, legalábbis ami az alapelveket illeti, hanem is minden részletben, és remélhetőleg nem lesz komoly ellenállás a 2A fejezet plafon összegeinek megemelésében, és úgy gondolom, hogy ez már önmagában győzelem, és nem probléma. Ami pedig a jogi alapot illeti, az sürgető, és nem tudok elfogadni semmiféle olyan kísérletet, ami arra irányulna, hogy ezt a jogi alapot a nizzai szerződés keretében fogadjuk el. Pusztán órákról, hetekről vagy egy-két hónapról van szó Lisszabonig, mármint a Lisszaboni szerződés életbelépéséig, és ugyan gyorsan kell lépnünk, de mindenféleképpen az együttdöntési eljárás keretében hiszen a parlament pozíciója erős. Gyakorlatilag kigunyolnánk a Lisszaboni szerződés, hogyha az elmúlt nehéz időszakot követően végezetül minden tagállam ratifikálta a szerződést, és mi rögtön megpróbáljuk megkerülni. Ez szerintem politikailag elfogadhatatlan lenne a parlament számára, és várom e tekintetben a támogatásukat legalábbis a szakbizottságban. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, jelentéstevő úr. A kérdés nem az, hogy nyertünk-e vagy vesztünk, hiszen a költségvetés az egy olyan kérdés, ahol mindenkinek nyerni kell. A kérdés az, hogy ki nyer többet. Tehát Salvador Garriga kért szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A jelentéstevőnek eleget kell tennie a feladatának, és jó hírt kell közölnie, még akkor is, ha esetleg nincs is ilyen. A frakció képviselői azokat a dolgokat, illetve képviselői azokat a dolgokat fogják most kiemelni, ami hiányzik. A bizottság, illetve a a mi tervezetünkben, hiszen ebben vannak negatívumok is a pozitívumok mellett. Nem egyszerű. Éppen ezért minket november 19-én ilyen békés beszélgetésben majd betterelni. A bizottság tagjai, akik már korábban pénzügyminisztériumban voltak felelős beosztásban, vagy a Nemzeti Parlamentek Költségvetési Bizottságaiban, azok látják, hogy az Európai Bizottság hogyan reagál arra, hogy arra a rábólintása, hogy az európai intézmények tulajdonképpen a konjunktúra programot elfogadták, annak a költségvetését. Nos, a saját hazámban, az otthoni költségvetési bizottságban ez egyszerűen nem lett volna lehetséges. November 2-i dátummal a bizottság ma egy olyan tervezetet rak elénk, amely amelyben még az 5 milliárd a konjunktúra program része, nos, és aztán, hogy az 1B kategóriát ezen kívül csökkenteni kell a regionális fejlesztés, a mezőgazdaság és a közigazgatási kiadásokkal kapcsolatban. És akkor még azt is javasolja, hogy a 2011-es költségvetésben is majd ö, csökkenteni kell mindazt, amit teljesen finanszírozni kellene. Szóval ez azt jelenti, hogy semmiféle költségvetés terv, politikai eh, tervezési képesség nincsen a bizottságban. Nem szeretném, hogyha az intézmények közti hatalmi játékról lenne itt most szó. Eh, erről nem akarok beszélni, de az tény és való, hogy eh, költségvetés politikában rugalmasságot nem, nem látunk. Mindig túl merev volt ez a költségvetés, és nem lehetett gazdasági válsághelyzetekre reagálni ezzel, olyanokra, mint ma is a bizottság előír valamit számunkra, amiben úgy tűnik, mintha minden lehetséges lenne, minden marzsal és minden csökkentéssel együtt. Ugyanakkor azonban nem veszik figyelembe, hogy a parlament hivatalosan hogyan nyilatkozott ezen kérdésekről. Nem szabad. Azt is mondtuk, hogy a folyóév fel nem használt mezőgazdasági forrásaiból pénzt lehet kivenni. A mezőgazdasági bizottság kész volt a még nem véghez vitt költségvetés igénybe nem vett marzsaira visszanyúlni. A, parlament, a parlament, mintha erről elfeledkeznének. Sokan elleneztük ezt akkor. Nem akarjuk mi azt, hogy a mezőgazdasági kiadásokat egy év mezőgazdasági adott év meg E, mezőgazdasági kiadásait bevonják, ráadásul egy olyan évét, ami, aminek a költségvetését még nem is e, e, fogadták el. A, az atomerőmű, a, a kozladúi atomerő finanszírozását sem tartottam ezen kívül túlzottan okos dolognak, és ez a parlament a 2010-es költségvetéssel ugyan már első olvasatban foglalkozott, és vannak olyan mintaprojektek, amelyeket a plenárison abszolút többséggel talán két hete elfogadtuk. És akkor, hogy most azt mondják, hogy ezeket a marzsokat a, a az atomerőmű lezárására, for, bezárására fordítsuk, hát ezt abszolút elfogadhatatlannak tartom. Más szóval azt szeretném csak mondani, hogy persze, hogy azt várjuk el a bizottságtól, hogy nyíltan és bátran járjon el. De mindenképpen legyen olyan, eh, készítsen elő finanszírozási javaslatot is. Különösen akkor, hogyha arról van szó, hogy a költségvetési marzsokon eh, túl is eh, lépnünk kell. A a megállapodásunk ezt lehetővé teszi, de nem szabad, hogy a parlament által politikailag meghatározott prioritások szenvedjenek csorbát. Ez nagy nehézséget jelentene, és úgy gondolom, hogy a, a jelentéstevő egy teljesen lehetetlen helyzet előtt áll, ha a következő heteket nézzük. Köszönöm szépen, a következő hozzászólót kérem, dőlöm fel. Köszönöm, elnök úr. Én alapvetően egyetértek Salvadoréval, mi is hasonlóan reagáltunk. Először is természetesen problémát jelent ez a 390 millió, ami még felhasználatlan. De ha jól látom, a bizottság nem is említette a rugalmassági eszköz alkalmazását. Természetesen ez lenne az első lépés, hogy ezt maximálisan kihasználjuk. Ugyanakkor aggaszt minket az is, hogy a kettő, három és az ötös fejezetekben a marzsokat hogyan javasolja felhasználni. Ez gyakorlatilag nem veszi figyelembe a parlament első olvasatát. Ha így járnánk el, akkor az Európai Parlament összes prioritása gyakorlatilag csorbát szenvedne. A mikrofinanszírozási eszköz megszűnne ezzel a módszerrel, ha esetleg félreértettem, akkor kérem, javítsanak ki, de én így értelmeztem a javaslatokat, ami számukra elfogadhatatlan lenne. És egyébként eh, Szávadorival egyetértek. Nyilvánvalóan politikai kötelezettségvállalásra van szükség a bolgárok megsegítésére, de négy évig, és ha még erre rávesszük a 2001-es gazdaságélénkítési terv finanszírozását, akkor gyakorlatilag 2011-re is megkötjük a kezünket, és nem marad mars a legfontosabb fejezetek számára, különösen az 1A számára, ami elfogadhatatlan. Azt hiszem, hogy mindent érintettem, de két dolgot még megemlítenék a tej alappal kapcsolatosan. Először is hallgassuk meg a mezőgazdasági szakbizottságot itt nem is annyira a pénzről van szó, hanem a jogi alapról. Nem tudom, hogy ezt a javaslatot ők elfogadnák-e, hiszen a jogi alap nem szerepel benne. Ami pedig a kifizetéseket illeti, a módosított költségvetésben és a globális transfer, a global transfer esetében 2,7 milliárdos emelést javasol a bizottság, és majdnem 500 milliósat a Global Transfer esetében, ami egy stratégiai probléma. Ugyanis itt a parlament évente a kifizetések megemelését szorgalmazza, ugyanakkor viszont semmi eredményt nem érünk el. A tanács azt mondja, hogy sajnos ezt mi nem tudjuk megvalósítani, majd csökkenti a módosított költségvetés számait. Tehát ezt mindenféleképpen meg kell vitatnunk, mert egyébként haszontalan ilyen kifizetésekről beszélni. Elemezni kell az okait is mindennek. Esetleg az az ok, hogy a kötelezettségvállalási előirányzatok későn érkeznek, vagy a megvalósítással van baj, de minden esetre ki kell elemeznünk mindennek az okait. Sí. Nagyon szépen köszönöm, Göran. Világos volt, amit megfogalmaztál, Jutta. Ja, Dank, um, stelle... Igen, köszönöm szépen. Itt folytatnám, és sőt, megismételném. Úgy, ahogy a bizottság ezt javasolja, tényleg elfogadhatatlan. A tanácsa tárgyalások során az év elején egyértelműen kijelentettük, hogy semmiképpen nem fogjuk a csomagot a redeployment intézkedéseken keresztül finanszírozni. Két költségvetési évre osztottuk a végén fel. Ennek persze ez volt a tehát ez az alapja a közös magyarázatunknak is, de nem hiszem, ahogy Salvador és Jörán is mondta, nem hiszem, hogy most egyszerre most más lenne a véleményünk ha a módosító levélről nem is beszélek, mert ez László feladata lesz, de hogyha a módosító költségvetést nézzük meg, akkor is arra kell jussak, hogy azt mondjam, hogy mit, mi lesz a decemberben meghozott döntéseinkkel. És mit fogunk akkor tenni, hogyha a bizottság majd szerintem állandóan, egyszerűen mindig a tanácssal takaródzik, mert tulajdonképpen ez az egésznek a lényege. A tanács azt szeretné, hogyha nem lenne olyan sok kiadás, és a, a bizottság megteszi ezt. Amiről mi döltünk, az nekik szerintem teljesen mindegy. Ennyi. Egyébként ezeket az, ezek az összegek nem is születhetnének meg. Ezek az ilyen őrült összegek. Idén tavasszal például a vidékfejlesztési alapot 600 millió euróval megemeltük a konjunktúra csomag keretében. Ennyi. És akkor ebből azt akartuk, hogy a szélessávú technikát a vidéki területekre is be tudjuk vinni, hogy végre ott is a KKV-k, akik ott dolgoznak, tehát ők is végre ott megfelelő kapacitással rendelkezzenek, adataikat lehetőség szerint gyorsan a fogyasztóknak, más gyártóknak, stb. stb. továbbítani tudják. Persze tudom, hogy a bizottság nem egyedül a felelős ezért, de hogyha a bizottság már most a módosító költségvetésben mert ugye áprilisban más volt a költségvetés, ott még a 600 millió benne volt, de most már megint 250 milliót kivesz, már most kivesz a vidékfejlesztési alapból azért, hogy aztán valahol máshogy szétossza, na hát azért már ne is haragudjanak, mégiscsak azt hiszem, hogy hülyének néznek ebben, mert akkor már látom, hogy, a, hogy mi lesz a következő, amit finanszírozni akarnak. De hát ezt meg nem hagyhatjuk. Ez nem lehet így. Úgyhogy szerintem ez a javaslat Persze beszélhetünk erről, és fogunk is beszélni, kell is erről beszéljünk. De ez nem megfelelő alap a tanácsra való tárgyaláshoz. Sem a módosító költségvetés, sem a módosító levél, ahogy a Szálvador azért mondta, és a tejalap, hát itt is hadd mondjam el, hogy szerintem ami a gyorssegélyeket illeti, a parasztoknak adott gyorssegélyeket, azt valóban van rá lehetőség, hogy most megtegyük, de, de nem kell abban, amit most tejalapnak nevezünk nem itt kell ezt a gyorssegét biztosítani. Meg vagyok győződve arról, hogy ehhez tisztességes, strukturális szerkezeti javaslatra van szükség, hiszen ö, olyanra, ami egy költségvetési éven tovább hordható és látom, hála jó Istennek itt vannak azok, akik sokkal többet tudnak a vidékfejlesztésről, meg a mezőgazdaságról, mint én. Hála a jó Istennek bólogatnak erre. Úgyhogy szerintem is igenis megfelelő jogalapot kell ehhez ö, keríteni, és ehhez ragaszkodni kell, hiszen ezt akartuk egész idő alatt. Merci. Köszönöm szépen, Jutta. Ann Jensen. Well, thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Én is úgy gondolom, hogy ez egy eléggé sajátságos eljárás. Általában a bizottság áll elő a javaslattal, első olvasatban a tanács, első olvasatban a parlament foglalkozik vele, majd a bizottság, most pedig a bizottság tűnik úgy, hogy az első olvasattal elő alá, gyakorlatilag megfordítaná a 2010-es költségvetési eljárást, és nem veszi figyelembe azt, amiről a parlament szavazott. Ez eléggé furcsa lehet, hogy ez a Lisszaboni szerződés eljárásával függ össze, de minden esetre eléggé újszerű. Egyetértek a jelentéstevővel, valóban nem így kellene eljárnunk. Olyan javaslatot kellene készítenünk, ami sokkal inkább megfelel annak, ahogy mi eljárunk, tiszteletben tartva a költségvetési hatáskörök prioritásait, illetve a parlament kívánságait. Itt gyakorlatilag annak vagyunk tanúi, hogy abszolút rugalmatlanok a dolgok. Van, aki ezt bevallja, van, aki nem. És igyekszik kreatív módon felhasználni a költségvetést. A több éves keret kapcsán igyekszünk felhasználni a költségvetést, és be kell vallanunk, hogy ez a több éves keret egyre nagyobb problémát jelent. A mezőgazdasági költségvetésben vannak bizonyos tartalékok, amivel játszani tudunk, de ezek előbb-utóbb megszűnnek. Tehát ez egy komoly kérdés, és nem szabad elfogadnunk, ezt a fajta kreativitást. Be kell tartanunk a szabályokat, azok szerint kell játszanunk, és éppen ezért például a rugalmassági eszköz és hasonló eszközök felhasználását meg kellene vizsgálnunk. Így kellene eljárnunk, és nem arra törekedni, hogy elhalasszuk a megoldást majd az elkövetkezendő évekre. A gazdaságélénkítési alappal a célunk az volt, hogy valamit gyorsan tegyünk, de ez egyre kevésbé gyors, egyre inkább elhalasztódnak a dolgok, ami eléggé sajnálatos, hogy az Európai Unió nem tud fellépni, nem tud cselekedni, mert a költségvetési rendszer annyira merev. Tehát ezt kellene, erre kellene megoldást találni, és egyfajta rugalmasságot bevezetni a rendszerbe, és nem ilyenfajta kreativitáshoz folyamodni. Köszönöm szépen, Ann eh, Mihajlova kolléganő. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Néhány szót szeretnék szólni a kozlodói atomerőművel kapcsolatban. Nem szeretnék most érveket felhasználni arra, hogy a pénzügyi támogatást meg kell erősíteni, és ezért érveket felhozni. Tehát egy olyan gazdaságot segíteni, amely több problémával küzdött, ez különösen a négy egységnek a lezárását illetően az EU-val tár- való tárgyalások megkezdésére meg kellett zárnunk ezeket és a, tulajdonképpen a bizottság és a, az Európai Bizottság is a különböző összegek vitája során ezekkel a problémákkal is kellett, hogy foglalkozunk. Visszatérnék a politikai akaratra. Olyan pénzügyi üszkezeket, eszközöket kell találni, amelyel a bolgár energiaágazatot támogathatjuk. Bulgáriában azt szoktuk mondani, hogy ahol megvan az akarat, ott megvan a módja is, hogy megoldjuk a dolgokat. Épp ezért szeretnék most a bizottsághoz fordulni, hogy ezt az módot találják meg, és hogy segítsen rajtunk a bizottság. Elnök, köszönöm szépen. Ingeborg Gressle. Köszönöm szépen. Egy kérdésem van Kazledójhoz a Parlament Költségvetési Bizottsága a 2007-es mentesítésben egy rendkívüli jelentést kért a romániai és bulgáriai felhasználásról, forrás felhasználásról. A főigazgatóság két héttel ezelőtt erre újra emlékeztetett, július 30-áig kellett ezt a jelentést beadni. A, a kozledói felhasz, projekt hiányzott. Megkérdeztem a bizottságtól, hogy az erre szánt források hol vannak, és azt mondták, hogy addig az időpontunk még nem érkeztek be a kifizetések, egy jogalap hiánya miatt, és 2012-ig éppen ezért nem is lesznek kifizetések. Úgyhogy a rendkívüli jelentésben ezért ez az elem nem jelent, a kozledói elem nem jelent meg. A 12. oldalon viszont én most nem azzal kapcsolatban, amit elmondtam, nem az van, amit, amit jelentettek, hanem amit kérvényeztek. Tehát a 2007-es, 9-es bizottsági jelentés szerint van pénz, tehát utalás, és jó lenne, hogyha most ezt a sok információt egy irányba terelnék, elmondanák konkrétan, hogy milyen pénzt kaptak meg, melyek azok a források, amelyeket 2010-ig még utalni kell az eddig információk szerint, szerint semennyit, és ezután mi lesz. Merci. Köszönöm szépen, Inke Korb. Portas úr. É, muito breve a minha intervenção. É só para dizer que estou de, de acordo. Igen, nagyon rövid leszek. Nagyon rövid leszek. Nagyon rövid leszek. É, é verdade que nos Egyetértek az előttem szólókkal. Ugye az kérdés, hogy meg kell nézni, hogy hogy ki, kinek jutnak ezek a, a források. Ez a helyzet egy teljesen átláthatatlan, érthetetlen van, és egy kérdésem ezzel kapcsolatban. Lehet, hogy amiatt kell, hogy feltegyem, mert nem elegendő ismereteim vannak, de ha megnézik, azt, hogy mennyire kevésbé volt rugalmas a, a költségvetés eddig, akkor tulajdonképpen az is látható, hogy miért van csak egy irányba való pénzmozgás. Vagy rugalmasságot lehetne arra használni, hogy 2011-es pénzeket 2010-re fordítsunk. Nem tudom, hogy ha ez meg lenne, akkor kihagyja ezt jóvá. Tehát honnan van ez a rugalmasság? Köszönöm szépen, eh, Bokros úr. Nem akarok csatlakozni azokhoz, akik itt az Európai Bizottságot szapulják, hiszen ha nagyon alaposan megvizsgáljuk a főigazgató által elmondottakat, szakmai alapon, szakmai értelemben nagyrészt igaza van. A probléma, amennyire én látom, az az, hogy egyfajta feszültség, feloldhatatlan feszültség van a szakmai megfontolások és az eljárások között. Tehát akik az eljárásokat kritizálják, szintén igazuk van, ugyanis úgy tűnik, mintha a bizottság nem figyelt volna oda az első olvasat eredményére. Ez pedig egy sokkal alapvető problémára mutat, mint amit be akarnánk ismer, ismerni, nevezetesen az egész megközelítésre, amikor a költségvetésről tárgyalunk, illetve ezt megpróbáljuk a több éves vagy középtávú kerettel próbáljuk összhangba hozni. Tankönyv említi. Legtöbb esetben, amikor a bizottság előfinanszírozást akar, szemben azzal, amit egy szokásos költségvetési folyamat vagy eljárás előirányozna, az szintén igaz. Kozlodói úr, illetve Mihalova asszony is utalt erre. Ezek nem költségvetési, hanem politikai kérdésekkel függnek össze. Mely kiadások fontosabbak a többinél? Úgyhogy lehet, hogy ha nem is most, de valamikor, én tisztelettel javasolnám az elnök úrnak, hogy próbáljuk megvitatni az egész költségvetési folyamatot. Ugyanis úgy tűnik, hogy állandóan ilyen harcba ütközünk, úgy tűnik, mintha egy harc lenne a parlament és a bizottság között, mégpedig egyfajta presztis harc, nem pedig szakmai alapú harc. Úgyhogy azt hiszem elérkezett az ideje, hogy ezen változtassunk. Köszönöm szépen, Helga Trüppel. Ich möchte anfangen mit einer politischen Bewertung politikai értékeléssel szeretném én is kezdeni a bizottság javaslatának politikai értékelését. Az a politikai benyomásom, hogy mind a bizottság, mind a parlament és az Európai Tanács is mindig azzal érvel, hogy meg kell mutassuk, hogy erősek vagyunk, egységesek, és hogy közösen Európa érdekében és az állampolgárok érdekében járunk el. Ha arról van szó, hogy ennek a pénzügyi tesztjét is megcsináljuk a tanár, tagállamokkal és pénzügyminiszterekkel együtt, akkor ez a politikai cél már nem él, illetve nincs meg a politikai akarat hozzá, hogy annyi pénzt, új pénzt bizonyos megfelelő nagyságrendben kézbe vegyünk. Ahhoz, hogy ezeket az önmagunk által megfogalmazott megfogalmazott célokat elérjük. Csak így tudom ezt a táblázatot értelmezni. Egyébként pedig a saját magunk által megfogalmazott célok alapján mást, más javaslatokat kellett volna hozni, és más összegeket. És aztán eh, osztom Görán véleményét is eltekintve a, a redeployment 2009-es pénzeiből, amiket most újra akarjuk felhasználni, hogy régi vagy új pénze, arról persze beszélhetünk még, de mindenképpen jobb, hogyha felhasználjuk a pénzt, mint a tagállamoknak visszaadjuk. Ez persze ez az egyetlen, amit, amit osztok vele. A másik, ami a, a rugalmassági eszközből ebben a listában meg se jelenik, az tényleg ambiciózus és igen elkötelezett hozzáállást mutat a bizottság részéről, de ezt mobilizálni kellene, különösen akkor, hogyha további feladatokat is el kell lásson és a parlament első olvasatának eredményeit tiszteletben akarja tartani. Ami azonban szerintem abszolút nem megy, az az, hogy a 2011-es költségvetésbe belemaszatoljunk, és kivegyünk onnan forrásokat, és azért, hogy a 2009, sőt 2010-es problémákat megoldjuk. Itt már valóban jó tervezhetőség, átláthatóság, tiszta és tisztességes eljárás kérdéséhez, ehhez már semmi köze ennek már semmi köze. Az előttünk lévő javaslat véleményünk szerint így ebben a formában elfogadhatatlan, és egy utolsó megjegyzést a zöldek szempontjából bármennyire is mellette vagyok, hogy a megfelelő európai politikához több forrást biztosítsunk, azt kell mondjam, hogy a tejalap és a gazdasági helyreállítási programnál az egyes projekteket, illetve a tejalap felosztásánál a kvótákkal, stb. kapcsolatos rendszert nem igazán tartjuk szerencsésnek, de ezt a dolgot most nem akarom belekeverni, hanem azt mondani, hogy nem fogja ez persze azt jelenteni, hogy minden projektnél, vagy a politika elemeknél mindent meg fogunk szavazni. Köszönöm szépen, Godmanis úr. Thank you very much. Köszönöm. The first thing I, I, I... Köszönöm szépen, két dolgot szeretnék említeni. Először is, hogy nagy számomra szép dolog lenne, ha megérteném, hogy miféle hogy ez a félmillió plusz bevétel honnan fog jönni idén. A 2009-es módosító költségvetésben a bizottság 478 millióról beszél. és itt a bevételi oldalon, vagy az adó oldalon, stb. problémák lesznek. A kettes megjegyzésem világos, hogy ez nem elegendő pénz a 2009-es költségek kifizetésére. Egy részét 2010-ben fogják kifizetni, de a bizottság módszere problémás hiszen az á, a kettő és ötös ö, fejezeteket megszavaztuk, nem nagy összegekre van szó, de mégis megszavaztuk. Hogyha 2009-ben a meglévő költségvetésben nincsen pénz, akkor az a kérdés, hogy mi milyen módszert fogunk használni. Hogy fogjuk tenni, hogy fog a tanács a tagállamoktól több pénzt kérni. Vagy pedig Eh, két részre osztjuk ezt a tervet. A kérdés eh, az, hogy mennyire érzékenyek ezek a fejezetek, hiszen eh, végül is a prioritásokról van szó. A bizottság ugyanis nem fogja lehetővé tenni a gazdaság élénkítési tervnek a végrehajtását. Tehát a kérdés az, hogy mik a prioritások hiszen különben eh, a pénzügyminiszterekhez kell fordulniuk. De ezek a bevételi előrejelzések nem helyesek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hogyha nincsen más hozzászóló, akkor megköszönöm azoknak, akik nagyon jó kérdéseket tettek fel, és érdekes megjegyzéseket fűztek hozzá. Emlékeztetnék rá, hogy a bizottság összes dokumentuma benne van itt az anyagban. Közben ezt a három javaslatot megpróbáljuk összefogni, tehát a amit itt említettünk már, tehát a módosító költségvetés, a módosító indítvány vagy levél, és a több éves pénzügyi költségvetésnek a felülvizsgálata. Azt hiszem, hogy ez a gyakorlat azt mutatja, hogy a költségvetési gyakorlata az Európai Uniónak kifulladt. És tulajdonképpen ez egy szerencsés pillanat, hiszen több éven keresztül a mezőgazdasági költségvetésből megtakarításokat tudtunk eszközölni, és ez véletlen. Lehet, hogy vannak olyanok, akik önök között, akik imádkoztak a bőséges esőért, de hát tulajdonképpen véletlenül van szó és a, a közös mezőgazdasági politikát megreformáltak, és pedig a többlet, termelési többleteket a költségvetés többletekkel próbáltuk ellensúlyozni, és ez nem jó megoldás. Ez azt jelenti, hogy idén a gazdasági és pénzügyi válság miatt az európai intézmények olyan döntést hoztak, hogy a gazdaság élénkítési pénzt az, az unió költségvetéséből finanszírozzák, és ez csak akkor lehetséges, hogyha a mezőgazdasági költségvetésnek az összegeit, fel, árését használjuk fel. De képzeljük el, hogyha más lett volna a helyzet, és a mezőgazdaság szükségleterére felhasználtuk volna ezeket az összegeket. De ez megtörténhet két vagy három éven belül. A rendszerünk e, elérte a lehetőségek határát, és pedig nem lehet olyan politikai döntéseket hozni, mint azelőtt. És ez egy eléggé súlyos helyzetet teremt, és példát hozok erre. Néhány héten belül a Kopenhágai konferencia megtörténik. A világ összes országa összegyűlik, hogy harcoljon a közös veszély a globális felmelegedés ellen. Tudjuk, hogy a fejlődő országok nem tudnak olyan pénzügyi eszközökkel rendelkezni, ahol tiszta technológiát tudnak alkalmazni, tehát az ő haladásuk attól függ, hogy milyen támogatást tudunk nekik adni. A bizottság ezeket a támogatásokat több 10 milliárd euróra értékeli, sőt 100 milliárd euróról is beszél ez az összeg a fejlődő országok között oszlik el, ami azt jelenti, hogy két-három év múlva 5-7 milliárd eurót jelent az Európai Unió számára. Na most ki az Európai Unió? Ki lesz az Európai Unió? A mi költségvetésünk pedig mi is 200, 2 millió, milliárd 400 e, ezer eurót nagyon nehezen találunk a gazdaság élénkítési tervre. A tagállamok e, rendelkeznek e, olyan jogokkal, amelyekkel mint ne, mi, mi, mi, amikkel mi nem rendelkezünk, például a deficit lehetőségével. De hogyha nem tudjuk az európai költségvetést kézben tartani, akkor ez az alapvető politika tehát, hogy védjük a környezet, környezetet, amelyet az Európai Unió kezdeményezett amely közösségi döntéseket hozott az energia és éghajlat tervezetet, amelyhez minden jogi eszközt az Európai Parlamentben hozzárendeltünk egy évvel ezelőtt hogyha ezt a politikát jelentős részben finanszírozni akarjuk, és nem találjuk meg az eszközöket erre a költségvetésben, és a tagállamokra hagyjuk, hogy osszák el a nemzeti költségvetések között ezt a kérdést, egyrészt ennek a politikának a költségeit, tehát a harmadik országok, fejlődő országok segítségét, de ugyanakkor a forrásait is, amelyek nagyon magasra fognak emelkedni, amikor az emissziós kereskedel jövedelmet bevezetjük, a, amelyet a szennyező iparágak fizetnek majd. Akkor egy olyan rendszer felé fogunk fordulni, amely nagyon bonyolult lesz, amelyben egyrészt lesz az Európai Unió költségvetése, amely bizonyos közösségi politikákat finanszíroz, de amely ugyanakkor amelyet ugyanakkor nagyon szigorú korlátozások szorítanak kényszerzubbonyba, és ugyanakkor több kormányközi költségvetésre sek is vannak, mint például az Európai Fejlesztési Alap amelyről az Európai Parlamentben vitathatunk, de ahol a döntéseket máshol hozzák. Azért említem ezeket a kérdéseket, mert megvizsgáltuk, megvizsgáljuk jövőre majd gyorsan a kiegészítő csöltögvétést, amely a Lisszaboni szerződés adminisztratív és működési költségeit fogja fedezni, tehát az új európai hatáskörök, szervezetek, intézmények költségeit fogja fedezni. Aztán véleményt kell nyilvánítani a pénzügyi perspektívák kérdésében is, amely az 2006-os intézményközi egyezményben is benne volt, és akkor látni fogjuk, hogy ezek a ezek a kérdések megvitatandók azért, hogy minél kielégítőbb megoldást találjunk rájuk. Miközben ezt várjuk, akkor olyan helyzetben vagyunk, amely eléggé kényes, és nyilvánvalóan bizonyos fajta kérdőjeleket is felvet, a bizottság különböző tagjai részéről, és eléggé frusztráltak is, és ahogy Bokros úr is mondta, a, a a végrehajtó bizottság ebben a szűk keretben nagyon nehéz szerepet játszik. Nos, akkor halljuk a főigazgató urat ismét, miután hallotta mindezeket a véleményeket, amely nem feltétlenül mind kritika volt, talán választ tudna adni erre, és akkor az általános jelentéstevő lezárja ezt a vitát. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagy tisztelettel hallgattam mindazt, amit itt elmondtak. És valós vita folyik mindezen kérdésekkel, nem általános jellegű kérdések csak. Tehát a jövőben alkalmat biztosítunk arra, amikor különböző javaslatokat, dokumentumokat állítunk össze, hogy ezekre válaszokat adjunk. Jelenleg az én helyzetemben megpróbálok, én és a bizottság olyan megoldást találni, amely a működési problémákra ad választ, és pedig a közeljövőben. És a bizottság javaslatával is ezt próbáljuk tenni, azzal a javaslattal, amelyeket önöknek eljuttattunk. A bizottságnak ez a javaslata azért valahonnan elindult, ugyanis ez a javaslat abba a keretbe illeszkedik be, amelyet az a nyilatkozat, amely 2009. áprilisában fogadtunk el a három oldalú megbeszélések során. A Kobu News-ban is találtak erről dokumentumot, a, a 17-es kiadvány a 4-es oldalán. És mit is mondtunk ebben a nyilatkozatban? ami a fennmaradottaknak, tehát a 2, millió, 2 milliárd, 2,4 milliárddal kapcsolatos finanszírozást említem. Itt mi itt a, a gazdaság életkétési tervben próbálunk mindent megtenni, méghozzá sikerrel. Tehát ez a nyilatkozat azt írja elő, hogy biztosítsuk a finanszírozását ennek a megmaradó 2,4 milliárdnak, ami az 5 milliárdból maradt, egy kompenzációs mechanizmus keretében, amelyet az 2010-es novemberi egyeztetés alatt fogadjuk el, és itt angolul minden költségvetési e-, eszközt felhasználunk erre a 2011-es költségvetési eljárás céljából. És a következő bekezdésben az áll, és pedig a technikai elemekről van szó, azért az 1,9 milliót a különböző plafonokra 2009 és 2010-ben és 2011-ben, tehát a fennmaradó összegeket felhasználjuk. Tehát az bizottság javaslata szigorúan ebbe a keretbe foglalt. Mint ahogy már mondtam, a 393 millió a gazdaság élénkítési per, terv összegének egy részét a tej ágazatra fordítja. Tehát ezt a 393 milliót megpróbáljuk még finanszírozni, amennyire csak lehetséges a lehetségre álló eszközök, jelenlegi lehetség, rendelkezésre álló összegek keretében. Nyilvánvalóan csak utolsó mencsvárként fogunk a 2011-es egyeztetéshez fordulni, de ez nincs benne a bizottságnak a tervében. Még pontosításokat várunk a valós kiadásokat illetően a mezőgazdasági területen azért, hogy hát ha maradnak árések, amelyeket felhasználhatunk, és talán lesznek más lehetőségek is, talán szerények, de ahogy Franciaországban is mondjuk, a kis csermelyek alkotják a nagy folyót. Tehát szeretném aláhúzni ezt a véleményt, tehát, hogy szeretnénk a parlament, a tanács és a bizottság által a háromoldalú tárgyalások során megállapodottakban maradni. Aztán említettük a Kozlodui atomerőművet. Ezekkel kapcsolatos tervek előre haladott állapotban vannak. Gressle asszonynak annyit mondanék, hogy egy olyan finanszírozási módszert találtunk ki, amely eléggé összetett. Tehát amikor a leszerelési fázishoz kerülünk, akkor attól a pillanattól kezdve, ahol rendelkezésre bizonyítjuk ezeket az alapokat, és ahol a, között, hogy el költik ezeket, a között a programot valóban meg kell már valósítani. Én foglalkoztam már ezzel a helyzettel, amikor a javaslatunkat előkészítettük, és a munkatársaimmal alaposan foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, és biztosítom önöket, hogy a dolgok jól haladnak. És ez az oka annak, hogy mivel ez a speciális finanszírozási módszert választottuk, hogy szükség van már most a rendelkezésre álló összegekre. Mert hogyha ez nem lenne meg, akkor a 2010-es költségvetésben nem nem tudjuk azt a jelzést adni, hogy elkezdhetik azokat a terveket, amelyek a a végső fázishoz vezetnek, tehát amikor leszerelik ezt a, az atomerőművet. Tehát ezért ez egy eléggé el helyzet, amely a működést egy kicsit bonyolultabbá teszi. Jelenleg a gazdaság élénkítési terv finanszírozási kérdéseivel, a koszlodói atomerővel kapcsolatban ennyit tudtam volna mondani elnök, akkor most a jelentéstevő úr talán összefoglalhat. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Először is úgy gondolom, hogy köszönetet kell mondanom mindenkinek, aki aki hozzászólt a módosító levélhez. A bizottság felé pedig azt annyit szeretném mondani, hogy nem a kerettel van a baj, az ördög a részletekben bújik meg. Senki nem az ellen szólt, hogy plusz forrásokat biztosítsunk a tejágazat számára. A kérdés az, hogy hogyan, milyen jogi alapon történjen ez, ez még változatlanul kérdés. Jó hír azonban, hogy még a bizottság javaslata is megemlíti azt, hogy módosítani kellene a jogi alapon. Nem feltétlenül ezt akarjuk mi is, de legalább ezen az alapon tárgyalni tudunk. Ezért tartom nagyon fontosnak, mint ahogy a bevezetőmben is említettem, hogy ennek az együttdöntési eljárás keretében kell történnie, egyébként teljesen elfogadhatatlan. Minden esetre most nem kívánok kitérni minden részletre. Szerintem az elkövetkezendő hetekben még alapos munkát kell végeznünk minden részlet kapcsán, de Görenre visszatérve, ahogy én értékelem a helyzetet, a mikrofinanszírozási eszközt nem fenyegeti veszély. Ha ez így lenne, akkor teljesen ellenezném szerintem a parlamentnek ez az egy, egyik legerőteljesebb kívánsága, amit mindannyian támogatunk. A mikrofinanszírozási rendszer még ezzel a viszonylag kis összeggel is hatékonyabb a gazdasági fellendülés szempontjából, mint bármi egyéb. Úgyhogy ebben azt hiszem, hogy komoly egység van. Ami a bolgár kérdést illeti, ez tipikusan egy rugalmassági kérdés, különösen a bizottsággal lefolytatott tárgyalások után. Úgy gondolom, hogy ők egy különleges finanszírozási elképzelést javasolnának, de igazából nem tudjuk, hogy ez mi. Egyetértek azzal, hogy vannak bizonyos kötelezettségeink Bulgáriával szemben ebben a kérdésben, de nem más kérdések rovására és ezért van végül is a rugalmassági eszköz. Az összes kívánságunk tekintetében összesen durván 600 millió hiányzik, ha elfogadjuk az összes bizottsági javaslatot, amit természetesen nem akarok. És ennek a felét teszi ki a rugalmassági eszköz és el nem tudom képzelni, hogy hogyan tudunk megállapodni a tanácssal abban, hogy most felhasználjuk az egész rugalmassági eszközt. Ugyanakkor viszont azt sem mondhatjuk, abban sem, tudjuk megállap, abban sem tudunk megállapodni, hogy a rugalmassági eszközből egy fillért sem használunk fel a jelenlegi helyzetben. Néhány általános problémát szeretnék még felvetni, amit Jutta és mások is említettek. Itt a kifizetésekért küzdünk, bizonyos lobby körök nyomására néha, máskor pedig jó okok alapján, de gyakorlatilag minden évben a kifizetések jelentős összege felhasználatlanul marad, ami azt jelenti, hogy a rendszer nem jó. Egyetértek maximálisan Görannal, hogy ezeket a dolgokat részletesen kell kielemeznünk, mégpedig költségvetési nyomás nélkül. Ezeket a dolgokat végig kell gondolnunk, hogyan működnek, Mi egy globalizációs alapot hoztunk létre, ami azt jelenti, hogy 500 millió felhasználatlan forrást adtunk jóvá, ugyanakkor viszont a bizottságot arra sürgettük, hogy minden forrást felhasználjon. Ez önmagában ellentmondás. Miért jutottunk ebbe a nehéz helyzetbe? A bizottság ugyanis új dolgokat, adhok problémákat javasolt, például az élelmiszer segélyt, amit előre nem tudtunk, amivel nem tudtunk előre számolni a több éves pénzügyi keretben, itt új dolgok merültek fel, például a gazdasági, európai gazdaságélénkítési terv. Tehát ezek a dolgok önmagukban ellentmondásosak. Tehát vagy fegyelmezettebbnek kellene lennie a bizottságnak a finanszírozás tekintetében, vagy pedig ezekkel a nehézségekkel, problémákkal kell számolnunk. És a parlament egységes volt Mindannyian tudjuk, hogy vannak problémák, készek vagyunk eh, ezt az eszközt felhasználni az alacsony népsűrűségű vagy ritkán lakott eh, területek internet eh, infrastruktúrájának fejlesztésére, de a tanácsnak is partner partnernek kell lennie ebben a finanszírozásban, mert egyébként csak hiába valóan küzdünk, és az alapvető problémák megoldatlanul maradnak. Végezetül pedig a tej ágazatról, a tej alapról szeretnék szólni, és csak megismétlem még egyszer, hogy követnünk kell az a mezőgazdasági szakbizottság tanácsait vagy döntését, hiszen ez egy új eszköz, minden esetre alaposan ki kell elemeznünk minden lehetséges következményt. Hogyan maradhatunk meg a fejezetekkel kapcsolatos plafon értéken belül, és igazából én azt kívánnám, hogy a tejágazat finanszírozását gondoljuk végig. Szerintem ez nem kezelhető egyik évről a másikra. Úgyhogy meg kell kezdenünk, meg kell kezdenünk ezt az utat bejárni, de kis lépésenként. És ez nem azt jelenti, hogy a tejágazatban lévő összes már meglévő eszközt kiegészítjük még egy tej alappal, hanem ennél hatékonyabb dologra kell törekednünk, és ez már feltételezi mezőgazdasági szakbizottság munkáját is. Helga is említette, hogy súlyos problémákkal küzd ez az ágazat, és szerintem mindannyian egyetértünk ezen problémák megértésében. Minden esetre lépésről lépésre előre kell tudnunk lépnünk, és ezt a válságot ebben a tekintetben eszközül fel kellene tudnunk használni. Köszönöm elnök úr, és remélem, hogy a bizottság megértette, hogy vannak ugyan erőteljes kritikus megjegyzések, Salvator is említette, hogy a jelentéstevő a jó dolgokra helyezi a hangsúlyt, viszont a rossz dolgokat is kiemeltem. Én nem vagyok egy független személy. Én jelentéstevője vagyok a szakbizottságnak, parlamenti képviselőként, és a közös egységes vonalat fogom a jövőben én is követni. Köszönöm szépen, jelentéstevő úr, Reimer Böge. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy kérésem van az Európai Bizottsághoz, hogy aztán nehogy a trilógus és koncepcióalkotás tükrében, előterében a, a nyitott 393 milliónak a kiegyenlítési lehetőségeit elszalasszuk. Ha jól olvastam, akkor egy héttel a, megáll, a mezőgazdasági tanács eh, megállapodását követően ugye 280 milliót adtak a tejalapnak. Ezt követően olyan intézkedések voltak, ahol a bizottság bizonyos eh, eh, intézkedéseket hatályon kívül helyezett, illetve csökkentett. Nehogy rosszra gondoljunk, de ezzel olyan jelentősen növelte a parlamentre való nyomást, hogy a bizottság a tejalap kezdeményezést is félre kellett, hogy rakja, hogy a költségvetés koncepciójának összeállításánál a tej költségvetési sorát a a konjunktúra csomag, tehát az élénkítő csomaghoz irányítsa át. Tehát a kérdés az, hogy milyen intézkedésekről van szó, és milyen költségvetési kihatásai vannak e- ezeknek. Merci, Reimer. Köszönöm szépen, Reimer. A bizottság tudna-e már is javas, válaszolni erre a kérdésre? Jobban szeretném, hiszen azt hiszem tudom, hogy miről beszél Böge úr, hogyha egy kicsit várhatnánk Eh, arra, hogy erről beszéljünk majd az egyeztetés eh, során, vagy pedig írásban fogunk eh, választ adni. Jó, hogyha gyorsan tudna írásban válaszolni, hiszen nagyon jelenleges kérdésről van szó. Köszönjük Reimernek, hogy feltette ezt a kérdést. Köszönöm szépen a kedves kollégáknak hogy ezt a nagyon jó minőségű eszmecserét folytathattuk. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy ezt a három döntést egyszerre fogjuk megszavazni, ugyanakkor, mint amikor a 2010-es költségvetési tervezet második olvasata történik. Tehát a költségvetési bizottság decemberi első napjaiban tartott ülésekor történik ez meg. Most akkor pedig az ötös napi rendi pont következik, amely egy saját kezdeményezésű jelentés a költségvetési kérdésekről szóló határokon átívelő eljárási iránymutatások a Lisszaboni szerződés hatályba lépésére tekintettel. Itt politikai megállapodásra van szükség a három intézmény között, és, még, és pedig nagyon sürgős a jelentéstervezet az a, a kiegészítő dossziében van, van benne, és elnézést kérek, de mivel sürgős a megoldása ennek a kérdésnek, nem tudtuk lefordítatni minden nyelvre a jelentéset jelentést legalábbis mára. Tehát a kritikákat elfogadom, de hát aközött választhattunk, hogy nem beszélünk erről a dologról, vagy pedig beszélünk róla, olyan szöveg alapján, amelyet nem fordítottak le minden nyelvre. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a problémának az eredete nagyon sürgősé teszi ennek a kérdésnek a megoldását. Ugyanis a cseh elnök a Lisszaboni szerződés szövegével kapcsolatban elfogadta a ratifikációt. Ez a szerződés abban a hónapban lép életben, amikor a ratifikációs eszközöket eh, az utolsó eh, eh, ország is benyújtotta. Ez mindegyik szerződésben így van, tehát amikor hivatalosan letétbe helyezik ezeket az eszközöket, tehát ez december 1-én fog megtörténni. Tehát ugyanakkor önök tudják, hogy a költségvetési környezetben kérdésekben nagyon nagy újítások vannak a Lisszaboni szerződésben, a kötelező és nem kötelező költségek között. Aztán a szerződés hivatalosan elismeri a költségvetési, több éves költségvetési keretet, amely egy jogalkotási, kötelező jogalkotási rendelkezés lesz. És a, a éves költségvetésnek, ennek a több éves költségvetési keretnek megfelelően kell kialakulnia. És ezen kívül még egyszerűsítik a költségvetési elfogadási eljárást, egyetlen olvasatban történik meg a, a két intézmény között, amelyek a költségvetési hatáskörrel rendelkezik. Azután egyeztetés követi ezt, és mindegyik intézményben egy globális szavazás a konzultáció eredményéről. Ez pedig több jogi adaptációt fog szükségeltetni, és pedig az új szerződésben, tehát az Lisszaboni szerződésben nem elég pontosan vannak ezek megfogalmazva, és ez számunkra ilyen változtatásokat összközöl, épp ezért, tehát jogi változtatásokat. Ezért várjuk a többéves keret reformját a bizottságtól, és a pénzügyi szabály, költségvetési szabályoknak a felülvizsgálatát is, és szükség van egyességre jutnunk egy gyakorlati ütemtervre, amely lehetővé teszi, hogy a szerződésen kívül előírt találkozókon kívül a három intézmény találjon lehetőségeket a kompromisszum elérésére. Tehát a pénzügyi rendeleten kívül, amely több hónapi munkát fog igényelni, ugyanis nem csak a mi bizottságunk illetékes ebben a kérdésben, és vannak pontos rendelkezések is, amelyeket meg kell valósítani. Ez a gyakorlat egybeesik a, a pénzügyi rendeletnek a három éves ciklusával is, amely a jövő tavasszal lesz aktuális. Ezzel szemben szükségünk van egyetérteni több, hát kevesebb kérdésben, azért, hogy gyorsan rendezzük azokat a kérdéseket, amelyek vitatottak lehetnek a három intézmény között, és amelyek nem késleltethetik a Lisszaboni szerződés hatályba lépését. Tehát akár mi, akár a tanács szeretné ezeket megvalósítani. Tehát a, a különböző pótköltségvetések, a, az átutalásoknak és a gyakorlati ütemtervnek a kérdéseit mind rendezni kell, és az első költségvetés, amelyet a Lisszaboni szerződés szerint elfogadunk majd, a 2011-es költségvetés lesz. A svéd soros elnökség azt javasolta, és szerintem ez kiváló, hogy megpróbáljunk ezekben a kérdésekben egy politikai megállapodásra jutni a három intézmény között az egyeztetési időpontban, tehát novemberben, a 19-én. Nyilvánvalóan meg lesznek a hagyományos napi rendi pontok, a 2010-es költségvetés politikai megállapodása, és politikai megállapodás a sürgős intézkedéssel kapcsolatban, eh, amelyeket a Lisszaboni szerződés tesz szükségessé. Tehát nagyon fontos, hogy a parlament eh, költség, eh, küldöttsége az egyeztetés során olyan mandátummal jelentkezen, rendelkezen, amelyet a plenáris adott meg neki, azért, hogy a parlamentnek a szóvivői valóban politikai kötelezettségeket vállalhassanak. Tehát a saját kezdeményezési jelentés, amelyet a Költségvetési Bizottság javasolt, és amelybe beleegyezett az elnökök értekezlete, szükségesi teszi, hogy ma megvizsgáljuk ezt a saját kezdeményezésű jelentést ma, és aztán a plenárison szavazunk róla november 12-én, tehát a brüsszeli mini plenárison. Tehát ezért nagyon sürgeti, sürgető az idő. Múlt héten a koordinátoroknak már elküldtem egy előzetes tervezetet, a koordinátorok reagáltak erre, és néhány módosítást javasoltak, amelyet az önök rendelkezésére álló dokumentumba belevettem. Tehát azt hiszem, hogy probléma nélkül tudunk megegyezésre, megállapodásra jutni, de minden megjegyzés, javaslatot figyelemmel fogok követni. De hogy elegendő idő legyen a szöveg tanulmányozására, úgy terveztük, hogy ma bemutatjuk, és csak holnap fogjuk ezt megvitatni, hogyha valakik szeretnének valamilyen módosítást javasolni, és akkor ez a jelentéstevő szóbeli módosításának a formájában történhetne meg, hogyha a szerkesztési kiigazításokkal egyetértünk. Tehát egy olyan állásfoglalást kell elfogadni, amely iránymutatásként szolgál tehát hogy melyek a fő vonalak, amelyeket a parlamentnek követnie kell az egyeztetés során. A kiegészítő költségvetést illetően a javaslatom a következő. Célkitűzésként korlátozzuk a kiegészítő költségvetések számát. Nagyon jól tudjuk, hogy szükség van ezekre a kiegészítő költségvetésekre, hiszen mindegyik országban ez történik, és a helyi közösségekben is. De amikor már 10-12 kiegészítő költségvetésről van szó egy évben, az azt jelenti, hogy havonta egyről van szó. És akkor az éles költségvetési eljárás tulajdonképpen elveszti az értelmét. Eddig a kiegészítő szintű költségvetéseket nagyon könnyített eljárás során fogadtuk el. Tehát azt hiszem, hogy kívánatos lenne, hogy legalább negyedévenként legyenek kiegészítő költségvetések, nyilvánvalóan lehetnek különleges körülmények, amelyek gyakrabban igénylik ezt. És hogy ezeket a költségvetéseket elfogadjuk, megpróbálunk egyszerűbb eljárást kialakítani, és gyorsabbat, azért, hogy az éves költségvetés elfogadása ne zárja ki, hogy egyeztetés is lehessen. Tehát ez egy politikai döntés, és azt szeretném tudni, hogy a Költségvetési Bizottság osztja ezt, ezt a javaslatot, vagy pedig azt szeretnék, hogy azt a könnyített eljárást tartsuk meg, amely eh, jel eddig is dolgoztunk. A másik megjegyzésem azok a, az utalások, átcsoportosítások, attól kezdve, hogy megszüntetjük a kötelező és a nem kötelező kiadások közti különbséget, és eddig olyan eljárás volt, ahol a két költségvetési hatóságot felkértük arra, hogy a véleményüket fejezzék ki az átcsoportosításokat illetően. Az, aki volt az utolsó szó az éves költségvetés során azért lesz az utolsó szó az átcsoportosításokat illetően is. Ez a különbségtétel megszűnik, és az átcsoportosításokat a két költségvetési hatóság fogja megítélni, és a szerződésben ők egyenlő súlyjal szerepelnek, a parlamentnek egy kicsit nagyobb előnye van, és nehéz elkerülni azt az el, megoldás, ahol mindegyik átcsoportosításnak két zöld fényt kell adni. És mi történik, hogyha a két lámpa közül az egyik piros? Tehát azt hiszem, hogy itt célkitűzésként azt kellene megfogalmazni, hogy először is tartsuk meg azt az elvet, hogy eh, a politikai ellenőrzése legyen a két költségvetési hatóságoknak, az átcsoportosításoknál, de ugyanakkor ne olyan eljárást eredményezzen ez, amely eh, irányítási problémákat okoz a bizottságban, vagy abban a szervezetben, amely ezt az átcsoportosítási engedélyt kérte. Tehát mindig gondolkodjunk az olyan irányító szolgálatokra, ahol váratlan dolgokkal is kell foglalkozni egyik vagy másik sorban. Tehát nem szabad megengedni, hogy a költségvetési hatóságoknak a, ez a lassúsága az a, az irányítási döntéseket késleltesse akár a bizottságban, akkor a különböző összegek kezelését irányító hatásoknál. Nos, hogyha ezt elfogadjuk, akkor olyan gyors döntési rendszereket tudunk létrehozni, amelyek egyfajta egyeztetésen, gyors egyeztetésen keresztül a jelentéstevőknek például olyan hatáskort biztosít, hogy a Költségvetési Bizottság nevében megadja a véleményét, és beleegyezését adja, persze ad referendum. Tehát hogy a költségvetési, az egész költségvetési bizottság ezt megerősíti. Az állásfoglalási tervezetben nem beszélünk ezeknek a részleteiről, hanem politikai szempontból fontos, hogy ezek az iránymutatások megvalósuljanak azért, hogy a az átcsoportosítások eljárását meggyorsítsuk. De hogyha más megoldást kívánnak, akkor arról is beszélhetünk. Végül pedig az ütermtervről is beszélünk, méghozzá gyakorlati szempontból, és azt hiszem, hogy itt az elsődleges szempont az, hogy a két másik intézménnyel egyességre tudjunk jutni a, a különböző találkozók megszervezését illetően bármilyen számú is legyen, amelyek valóban olyan értekezetek, ahol valamiről szó van, nem úgy, mint ahogy eddig történt, tehát hogyha valaki felszólal, akkor itt ne politikát csináljon, hanem valami, valóban érdemi dolgot mondjon. Az utóbbi években azt láthattuk, hogy nagyon üres, üres szólamok hangzottak el. És még az eredmény sem volt igazából hatékony. Tehát ezt nem folytathatjuk a két olvasat során, amikor a tanács szadista módon a bizottságnak az összes javaslatát 10%-kal megkurtította, a parlament pedig élvezettel állította vissza a 10%-ot és az eljárás végén mindegyik intézmény az utolsó szó jogával élt, anélkül, hogy a többi intézménynek a véleményét figyelembe vette volna. Szerencsére a Lisszaboni szerződés sokkal komolyabbá teszi ezt a szerepet, tehát felelősséget helyez a vállunkra. Tehát mindegyik olvasatnál a második olvasat komolyságával kell már foglalkoznunk a e, kérdéssel. Szurián már többször említette, és jogosan, hogy a jelenlegi eljárásban első olvasat, e, Súrján úr említette, hogy az első olvasatban politikai jelzéseket küldtünk, a második olvasatban pedig a parlament foglalkozik a költségvetéssel, és a tanácsnál is ez történik. Ettől kezdve ezt nem lehet az első olvasatban tenni. Tehát egyetlen olvasat lesz, és ezért a felelősség a vállunk, vállunkra hárul. Ezért mindenkinek érdekében az lesz, hogy valós érvekkel forduljunk egymáshoz minél hamarabb. Tehát január 1 és július 1 között érdekünkben áll, és a bizottságnak is érdekében áll, hogy kapcsolatban lépjen, és munkaértekezeteket tartson a költségvetési hatóság két karjával, azért, hogy az a projekt, amelyet előkészít, azzal ne legyen ellen, azzal szemben ne legyen ellenállás, és a parlament és a tanács is összehangolja a véleményét azért, hogy az egyeztetés sikeres legyen. Különben költségvetési válságok lesz az eredmény. Tehát ezért azt javaslom, hogy a többi intézménynek a gyakorlati, tehát pragmatikus ütemtervet javasoljuk. Jó, hát nyilván itt egy kicsit karikíroztam a helyzetet, hiszen a múltban is azért működtek dolgok, de a jövőben csak egy olvasat lesz, és ezért ennek sikeresnek kell lennie. Tehát nem tévedhetünk. Nos, ezt akartam bemutatásként mondani. Többen kértek szót. Salvador. Sí, gracias, presidente. Yo coincido. No podía ser de otra manera. Elnök úr, mit mondjak? Nem is lehet másként, hogy csak is egy véleményen lehetek az előadóval, a jelentéstevővel. Bár azért néhány kérdést fel szeretnék vetni pár bekezdéssel kapcsolatban, ami egy kicsit meglep. Biztos vagyok ugyanabban, hogy ugye, hogy az előadó is bizonyára van azzal, hogy a az átcsoportosítással a többi költségvetési hatósággal való ellentét, illetve véleménykülönbséget kockáztatjuk, ami persze nem, lehet, nem eredményezheti azt, hogy a kötelező kiadásokat nem látjuk viszont, hogy ezek eltűnnek a Lisszaboni szerződés hatályba lépését követően. A Költségvetési Bizottság tagjaként úgy gondolom, hogy az lenne a feladatunk, hogy megállapodjunk egyfajta együttműködési megállapodást, hogy valamit kössünk a tanácssal, hiszen most olyan különbségek vannak, amelyek a Lisszaboni szerződés hatályba lépését követően jelentéktelenné válnak, hiszen az agrárkiadások a jelenlegi formájuktól eltérően lesznek. Úgy gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy milyen adókról vagy egyéb befizetésekről legyen is szó. Ezzel tulajdonképpen a második kérdéshöz is értem. Az előadó is felveti talán. A hetes pontban a fennmaradó összegekről van szó. A korábbi jogalkotási folyamatban nagyon sokat vitatkoztunk, tárgyaltunk, nyomást gyakoroltunk, ahogy csak lehetett a tanácsra, hogy ne lehessen módosítani a javaslatokat. Lisszabon a Lisszaboni szerződés új költségvetési szabályokkal indul, illetve azokat vezet be, és nagyon fontos lesz, hogyha mindent most eh, áttekintünk. Ugye lesz lehetőség arra is, illetve most még van lehetőség arra, hogy eh, a, a javaslatot módosítsuk. Nem pusztán arról lesz szó, hogy a parlament igent vagy nemet mondhat a tanács eredeti javaslataira. Szerintem mindkét kérdés rendkívül fontos, foglalkoznunk kell vele, és tisztázni, hogy mi lesz tehát a következő évben a változásokat követően az álláspontunk. De hát van egy harmadik dolog is, mi a helyzet az átmeneti szabályokkal. Vagy utólag majd tudunk valamit tenni. El tudom képzelni, hogy Lisszabon a Lisszaboni szerződés azt megelőzően hatályba lép, hogy az egyeztetésen megállapodásra jutnánk a tanácssal a 2010-es költségvetés második olvasatában. Mi lesz akkor az átmeneti rendelkezés a, a nidzai szerződés szerint, vagy pedig járunk majd el továbbra is, vagy pedig lesz átmeneti rendelkezésre? Köszönöm. Köszönöm szépen. Ingeborg. Köszönöm szépen ezt a csodálatos anyagot. A tízes bekezdéssel kapcsolatosan abban azonban vannak fenntartásaim, különösen az utolsó mutatót illeti. A jelentés tevő az eljárásról szól, tehát az átcsoportosítási eljárásról. A költségvetési eljárás természetesen nem egyszerű e tekintetben, tehát attól tartok, hogy ez itt a bizottság non-paperjére vonatkozik, egy ezzel kapcsolatos eljárásra. Én minden esetre vitatom ezt a bizonyos non-paperben foglalt javaslatot. Ugyanis ha ezt így elfogadjuk, akkor minden vitát elvesztünk az elkövetkezendő felvizsgálatok során. Tehát én mindenféleképpen intek az ellen, vagy figyelmeztetek arra, hogy a bizottság javaslatát, a, ami arra vonatkozik, hogy a költségvetési hatóságok egyike lenne illetékes ebben, és gyakorlatilag ez 5 millióra korlátozná a hatáskört. Tehát ezt az ügyet szerintem fel kéne adnunk. Éppen ezért azt kérem, hogy vagy pontosítsuk ezt a mondatot, hogy pontosan mit értünk ez alatt, vagy pedig töröljük. És amikor ezt először elolvastam, úgy gondoltam, hogy itt gyakorlatilag a jogunkhoz kellene ragaszkodnunk, nevezetesen a 23-as e, cikkből fakadó jogunkat. A nem, illetve a kötelező kiadások elvetése e, kapcsán a 24-es cikket is törölni lehetne. Tehát nem vagyok teljesen biztos, hogy mi a szándék e mögött, tehát vagy tisztázni kéne, de talán esetleg, ha törölnénk ezt a mondatot, még jobb lenne. Néhány dolog. Először is egyetértek eh, ingeborggal amit az előbb elmondott. Vannak bizonyos javaslataink, elnök úr. A hármas bekezdés más ellenőrzésekkel történő felváltására, gyakorlatilag azon érvek mentén, amit Ingeborg említett. Ami pedig az egyszerűsített eljárást illeti, ezt nem tudjuk elfogadni, hiszen ebből csak egyetlen egy dolog fakadna, nevezetesen a parlament hatáskörének a csökkenése, vagy megkurtítása. Erre vonatkozóan tettünk néhány javaslatot, ugyan nem mutattunk rá kifejezetten a tízes bekezdésre, mint Ingeborg tette, de a hármas bekezdéssel is foglalkoznunk kell. Tehát ezt mindenféleképpen tisztáznunk kell. A második kérdés a hetes bekezdéssel kapcsolatos, a módosító költségvetés vonatkozó javaslattal. Ezt ugye nem ellenezzük, de egy kicsikét megkérdőjelezzük ezt a modellt. Nevezetesen, hogy évente csak háromszor történjen, vagy kerüljön sor pótköltségvetésre. Nem tudom, hogy a szolidaritási alappal kapcsolatosan nem merül-e fel a késedelem veszélye a pótköltségvetésekkel, ha júliusban vagy szeptemberben kerül -e sor, akkor ez nem jelentene -e elfogadhatatlan csúszást. Úgyhogy jó lenne, ha tisztázná ennek a, az emögött meghúzódó szándékot, mert egyébként javasolnánk a hetes bekezdés törlését, ami a pótköltségvetési egyszerűsített eljárást illeti. Ami a 14-es bekezdést illeti, teljesen egyetértünk, de azt szeretnénk tisztán látni, illetve két dolgot szeretnénk Először is új szabályozást a több éves pénzügyi keretre vonatkozóan, illetve a pénzügyi rendelet kiigazítását, és ezt pedig egy csomagként kellene kezelni, a két javaslatot együtt kellene megtenni, hogy egészében lássuk a helyzetet. Tehát a Financial Regulation után ki kéne egészíteni a szöveget azzal, hogy as a package, vagy at the same time nem lenne külön kezelnénk, hanem csomagban kéne őket megvizsgálni. Merci, Göran. Uh, Madame Herzog. Köszönöm szépen, Herzog asszony. Uh, Elnök úr, köszönöm. Nagyon röviden, teljes mértékben támogatom azt a gondolatot, hogy a parlament az elejétől fogva szilárdan ne adja fel azokat a jogokat, amelyeket a Lisszaboni szerződéssel kapunk. Az együttdöntési bizottságok az együtt döntéssel kapcsolatban ugyanez a harcunk már korábban is megvolt, úgyhogy a parlamentnek valóban szerintem is szilárdan ki kell állni. A másik pedig, hogy a, bizottság, a biztosok meghallgatásának idejét ki kellene használnunk. A biztos igen erősen jelezte, hogy a parlament Lisszaboni szerződésben meghatározott szerepét komolyan fogja venni. Úgy gondolom, hogy ezt persze nem lehet a jelentésbe bevenni, de hát a bizottság munkájában mégiscsak fontos lesz. Kiváló javaslat. Trüppel asszony. Köszönöm, elnök asszony. Igen, elnök úr, én is támogatom a kollégák érveit a parlament jogaival kapcsolatban. Ne adjuk fel ezeket valóban. Úgy gondolom, hogy már a mai vita is azt mutatja, hogy nagy szükség van arra, hogy az egész végrehajtást, a Lisszaboni szerződés végrehajtását megtárgyaljuk, hogy mi lesz ez a, milyen, mit jelent ez az új eljárásokra, stb. És már most van jó, hogy jó kapcsolat alakuljon ki ön, tárgy, mint tárgyalófér és a koordinátorok között, hogy egyértelmű legyen, hogy miről van szó. Köszönöm. Köszönöm szépen. Helga Jutta a következő. Egy kérdésem van csak, és talán egy kérésem ugye nincsen konkrét javaslatom arra vonatkozóan, hogy hova szeretném bevenni. Ha az átmeneti intézkedésekről beszélünk, és termé- akkor természetesen már rögtön áttérünk a Lisszaboni szerződés végrehajtására is. De úgy gondolom, hogy akkor arról is mondanunk kell valamit, hogy milyen elvárásaink vannak a velünk szemben ülőtől akkor, amikor a tanácssal tárgyalunk. Mert ugye ami jelenleg van, nem csak most mondjuk, hanem amit eddig tapasztaltam a költségvetési eljárásokban, az mindig is az volt, hogy egy sor alkalmazott készíti elő az első olvazatot, és aztán viszonylag gyorsan a diplomaták vagy államtitkárok kvázi átveszik a helyüket. De ki tárgyal velünk tulajdonképpen? Tehát tulajdonképpen ki tárgyal velünk? Le akarjuk ezt írni. Mert eh, azt hiszem először is a jelenlegi véleményem szerint én úgy gondolom, hogy nem vagyok ki, nem, nem vagyok hajlandó egy sor alkalmazottal leülni és tárgyalni. Nekünk megvan a lehetőségünk, nálunk rugalmasság van, hiszen mi mandátumot kapunk a parlamenthez, a, tárgyal, a parlamenttől a a tárgyaláshoz, de az alkalmazottaknak, a hivatalnokoknak semmi nincsen, kivéve azt, hogy a minisztereik vagy államtitkáraik milyen iránymutatókat adnak nekik, vagy bármit. Úgyhogy szerintem nem, nem hiszem, hogy ezt el kell fogadjuk. De adott esetben bele, beleírhatjuk rögtön, hogy elvárjuk azt, hogy ez változzon meg. Hogy a mi tárgyaló partnerünk igenis az legyen, aki aztán megfelelő mandátummal rendelkezik. Köszönöm, Jutta. Köszönöm. Nagyon fontos alap. Bokros úr. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. A hetes bekezdéssel kapcsolatosan három lehetőség a jelenlegi költségvetés módosítására túl sok. Ha áprilisban kell módosítanunk a költségvetést, akkor az azt jelenti, hogy rossz költségvetést állítottunk össze. A stabilitás legalább annyira fontos, mint az átláthatóság. Úgyhogy én inkább azt javasolnám, hogy mindössze két lehetőséget adjunk. Az egyik mondjuk április-május környékén, a másik szeptember-októberben, de ennyi. Mert egyébként az egész költségvetés egy vicc, és nem egy komoly dolog. A parlament hatáskörének csökkentését is el tudjuk kerülni, hogyha sokkal komolyabban vesszük a munkánkat. Köszönöm szépen, kollégák, a hozzászólásokat. Röviden, ami az átcsoportosításokat illeti, szeretném megerősíteni Ingeborg és Salvador kérdésére vagy felvetésére válaszul, hogy a szövegben foglalt javasolt egy pusztán autorizációs eljárásra vonatkozik. Tehát ez egy általános eljárás minden kiadásra, minden átcsoportosításra vonatkozóan. Szintén Ingeborgnak szólok. A szövegtervezet egyáltalán nem felel meg, vagy nem tükrözi a bizottsági javaslatot. Van valóban egy non-paper, de tekintettel a sürgősségre a bizottság nem tudott a kollégiumban formálisan, hivatalosan döntést hozni. Gyorsított eljárásra van szükség. A bizottság szolgálatai egy adott ponton megpróbálták azt javasolni, hogy az átcsoportosításokra határozzunk meg egy értéket, amely alatt kerülhetne sor átcsoportosításokra, és ezeket később kellene kimutatni, illetve ezekkel elszámolni, hogyha a költségvetési hatóság úgy kéri. A parlament természetesen fenntartja összes jogát, ezt Gönnárnak mondom. Inka Porka azt mondta, hogy ez nem így van, de mindegy. Gönnár ellenőrizte a harmadik bekezdésben, hogy világos, hogy nem fogadhatjuk el a parlament hatáskörének a csökkentését, hiszen a Lisszaboni szerződés meghatározza a tartalmat és az ütemtervet. Tehát a Gören agályaira ez ad választ. Tehát a szöveg emlékeztet az parlament szerepének a jelentőségére, és ez nem vitatható. Salvador kérdéseire illetően a, szerintem a jelenlegi helyzethez képest a szerződés nem ad nekünk nagyobb hatáskört, Nyilvánvalóan, amikor a tanácssal való politikai tan, tárgyalások során nekünk is lehet szavunk, és a döntést befolyásolhatjuk. Tehát a Lisszaboni szerződés nem ad nekünk újabb hatásköröket. Igen, hát ez valóban kár. Nyilvánvalóan, hiszen arról álmodoztunk, hogy a bevételeket illetően is lesz hatáskörünk a szerződés alapján. De e, ez nem így történt, de a bevételek területén, rendszerében azért reformokat javasolhatunk. Ugyanakkor Szalvadornak igaza van, amikor azt mondja, hogy a november 19-i egyeztetés során a 12. előirányzatokat illetően is egyességre kell jutnunk. Ugyanis ezt nem vettem be a szövegbe, mert nem tudtuk, hogy Klaus elnök mikor írja alá a szerződést. De úgy tűnik, hogy a december 1-től alkalmazandó a szerződés, épp ezért hogyha nem jutunk egyességre a tanács és a parlament között, akkor ezt a 12. rendelkezést eh, figyelembe eh, vehetjük a 2010-es költségvetés szempontjából. Tehát a 12-es eh, rendelkezést illetően a, nem hiszem, hogy különösebb politikai problémákkal kellene szembenéznünk. Tehát Holnap egy javaslatot teszek ezzel a 12-es ponttal kapcsolatban, egy javaslatot teszek majd, amit belevehetünk a szövegbe, a bizottság is ezt említette. A kiegészítő költségvetéseket illetően különböző vélemények vannak Pokros úr és Görön között. Pokros úr úgy találja, hogy három kiegészítő költségvetés már túl sok. Nem tudom, hogy mi történik Magyarországon. Nálam, nálunk Franciaországban kettő-három szokott lenni évente. Az év végén rendszeresen egy, aztán amikor váratlan dolgok történnek, akkor két-három lehet. Számomra világos az, hogy a tíz az már komolytalan. Tehát szerintem csökkenteni jó megoldás lenne. Gören Fernnek eh, igaza van, amikor felteszi azt a kérdést a szolidaritási alappal kapcsolatban. A jelenlegi helyzetben ahányszor szeretnénk felhasználni a globalizációs kiigazítási alapot eh, alkalmazottak számára, vagy pedig eh, a természeti katasztrófák áldozatai számára, akkor túlságosan bonyolult az eljárás. Nyilvánvaló, hogy az ilyen fajta alapok eh, esetében gyorsan kellene tudnunk eljárni. Tehát ilyenfajta eljárást kellene elfogadni, amikor szükség van gyors reagálásra. A hetes bekezdésben, amikor arról van szó, hogy kivéve nagyon sürgős helyzetekben, ugyanakkor mégiscsak más egy kicsit, mert más megoldást kell találni az olyan alapok esetében, amit, amelyeket gyorsan kell felhasználni. Tehát ezek mások, mint például a költségvetés módosítás, vagy a módosító költségvetés esetében. például, amikor béketeremtésről van szó egy országban, akkor lehet kiegészítő költség, vagy módosító költségvetésről szó, de lehet olyan helyzet is, ahol nincs szükség az ilyenfajta módosító költségvetésben. Herzog Edit, bocsánat, Göran Ferm nagyon jó javaslatot tett, amikor azt mondta, hogy a 14-es módosításban pontosítsuk, hogy az új keret, jogi eh, keret eh, tárgyalása során, amikor a eh, több éves pénzügyi keretről és a pénzügyi rendeletről van szó, akkor azt csomagként kell kezelni. Hiszen ez közös tárgyalást jelent. Ugyanakkor a középidős felülvizsgálat, ez egy másik fajta tárgyalás. Tehát van egy jogi keret, és aztán a, az elkövetkező évek költségvetési keretében lévő számok, az egy másik tárgyalás. Herzog Editnek ide igaza van, amikor azt mondja, hogy a költségvetési biztos szóbeli vizsgálata olyan kérdéseket kell, hogy tartalmazzon, amelyet a Költségvetési Bizottság fontosnak tart. Tehát, hogyha eljönnek ide, akkor ezeket várhatják is tőlünk az ilyen kérdéseket. Helga Helgának is igaza van, amikor azt mondja, hogy szoros kapcsolatban maradjunk az egyeztetésig, és utána is, ugyanakkor csak akkor léphetünk előre, hogyha a koordinátorok testülete is követ bennünket. Jutta politikai kérdést tett fel, és méghozzá egy nagyon jelentős politikai kérdést. Erről már beszéltünk, akik akkor is képviselők voltak, az európai jövőjét ö, ö, taglaló konventen is beszéltünk már, tehát ők dolgozták ki az alkotmánytervezetet. Ez pedig arról szólt, hogy a, a, a tanácsnak a delegációját hogyan állítsuk össze az egyeztetés során. És a parlament képviselői számára tulajdonképpen megdöbbentő, hogy egy miniszterrel és 26 kép, nagykövettel kell tárgyalnunk. Ez alapvető kérdés, amely túlmutat a költségvetési egyeztetés tárgyalásán. Nyilvánvalóan erről még beszélni kell, talán az elnök, a bizottsági elnökök értekezletén, és az elnökök értekezletein, a, frakciók elnökeinek az értekezletén, de én személyesen szívesen látnám, hogyha a Lisszaboni szerződést felhasználna a parlament, amelynek szellemeiben a parlament együtt döntő a jogalkotási és költségvetési kérdésekben. És miniszteri szinten akar tárgyalni a parlament. És bejelenti, hogyha ezt a tanács nem fogadja ezt el, akkor majd egyetlen jelentéstevő képviselő fogja képviselni a parlamentet, és nem 26 munkatársa. Tehát ez logikus lenne hiszen a, az emberek, az állampolgárok által megválasztott személyeknek nem a nagykövetekkel kell tárgyalni. Jó, ne csak férfi, hanem női képviselőkről is beszéljünk itt. Tehát ez nem csak vicc. Hiszen be kell látnunk, hogyha a tanács komolyan veszi a Lisszaboni szerződés által bevezetett változtatásokat, akkor annak megfelelően is kell működniük. az Európai Parlament részéről az Európai Konventen bizonyos számban voltunk, e, az azt jelentette, hogy az általános ügyek tanácsa az tulajdonképpen e, a miniszterek tanácsával e, vált volna, amely a tárgyalásokat folytatta volna az Európai Parlament képviselőivel az egyeztetések során. Ezt nem tartották meg a szőrződés szövegében, de ezt említhetjük, amikor a mizli szabadon szerződést végrehajtják elsősorban a költségvetési egyeztetés során, hiszen ez egy nagyon fontos folyamat, hiszen tulajdonképpen ez az alapvető szakpolitikáknak a gyakorlatba ültetése, és ezeket a tanács és a parlament hozta, és akkor 26 miniszternek vagy államtitkárnak kellene ott lenni. Tehát, kedves barátaim, hogyha nincsen más megjegyzés, akkor azt javaslom. hogy a éjszaka dolgozzanak a módosításokon, és nyújtsák be a jelentéstevőnek, azért, hogy holnap ezt a állásfoglalás tervezetet elfogadhassuk, és utána november 12-én a plenáris ülésen is ezt tehessük. Köszönöm szépen. Marad egy kis időnk. Tehát megvizsgálhatnánk. De Portes úr elment. Akkor egy másik jelentést vehetnénk még végül, amelyet én jelzek, mert más frakció nem akarta. Ez pedig a 17-es pont. és pedig az iparosodott országokkal folytatott együttműködés finanszírozási eszközének létrehozása. Euh, si on pouvait avoir un petit peu de silence. Egy kis csendet kérek. Nos, tehát kis csendet kérnék. Kérem, azok, akik el akarnak menni, az csendben tegyék, mert nagyon gyorsan e, ismertetni szeretném azt a véleményt, amelyet a Költségvetési Bizottság összeállított a tanács egy rendelet tervezetével kapcsolatban, amely az iparosodott országokkal folytatott együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szól. Az INTA bizottság az érdemi illetékes, és nekünk véleményt kell megfogalmaznunk. Tehát ma eszmecserét folytatunk, és a november 16-ai ülésen szavazunk róla, ugyanis az INTA a jelentést december 1-én és 2-án fogja elfogadni. Az INTA jelentéstevőjével kapcsolatban voltam, Solc úrral, és jelezte számomra, hogy a módosítási javaslataim az egyetértésével találkoznak. Csendet kérek. Tehát a következő módon merül fel a kérdés. Két fajta pénzügyi eszköz áll rendelkezésükre jelenleg. Az egyik a fejlődő országok segítségére, és ezt sokat igénybe is veszik. Ez a fejlesztési együttműködési eszköz, az ICD. A másik pedig egy pénzügyi eszköz szintén, amely az megállapodások kötését segíti az iparosodott országokkal. És azt találtuk, hogy ezek, ezen eszközök nem jól e, alkalmazhatók Kínára, e, Dél-Afrikára és Brazíliára, tehát a feltörekvő országokra. Ahhoz, hogy garantálhassuk a tárgyalásokat ezekkel az országokkal, anélkül, hogy a jelenleg lévő rendeleteket megváltoztatnánk, az Európai Bizottság, amely az Európai Parlament állásfoglalásait, elfogadását figyelembe véve azt javasolta, hogy ezeket a cselekvéseket finanszírozza a feltörekvő országok esetében az ICD keretében az iparosodott országokkal azért, hogy a földrajzi eh, hatáját kiszélesítse az iparosodott országok eh, eh, együttműködési pénzügyi eszközöknél, és a több éves keretet módosítsa, ...165 milliót javasol, és ezt 108,5 millió bevetésére használja az ICD keretében, és a négyes sorban, rubrikában a több éves pénzügyi keret terhére 67,5 millió magasságában. Én ezt jónak tartom. És figyelembe vettük ezt a gondolkodásmódot a módosítások során is, amikor a 2010-es költségvetésről gondolkodtunk, de nyilvánvalóan világos, hogy az ICD-t nem amputálhatjuk, a feltörekvő országok finanszírozásának keretére, terhére, de a négyes kategóriában így nagyon kicsi mars marad erre a műveletre. Ezért azt javaslom, hogy a módosításokban emlékeztessek arra, hogy ezen eszközöknek a finanszírozása, mindegy, hogy az ICD-ről van szó, vagy az IPI-ről, ezt az éves költségvetésben minden évben meghatározzuk, e, hiszen az ilyen rendeletekkel kapcsolatban véleményünket kikérik. Ezen kívül azt javaslom, hogy a módosításomban, hogy a jelenlegi környezetben nem engedhetjük meg magunknak, hogy jelentős összegeket vessünk be olyan országok esetében, amelyek már tulajdonképpen iparosodottak, vagy pedig nagyon gyorsan fejlődnek. Jelenleg Sajnos ezen országok az éghajlatváltozás ellen nem tudnak még megfelelően harcolni, és bizonyos esetekben nem tartják tiszteletben a WTO alapszabályait sem. Azért, hogy egyenlő partnerként tárgyalhassunk ezekkel az országokkal, ezen együttműködési eh, megállapodások keretében eh, tiszteletben kell tartatni ezekkel az országokkal bizonyos előírásokat. A gazdasági és pénzügyi válság eh, az Európai Unió és a tagállamok költségvetését is meglehetősen korlátozza, ezért szükség van arra, hogy a feltörekvő országok segítése arányos legyen, és pedig annak megfelelően, hogy a, ezek az országok a dohai tárgyalások előtt is megnyissák az ajtajukat, és tiszteletben tartsák a nemzetközi megállapodásokat, mint például a VTO és az üvegházhatású gázok csökkentésé mellett is kötelezettséget vállaljanak. Scholz úr készen áll arra, hogy az ilyen módosításokat fogadja, és ilyen szellemben javaslom ennek a véleménynek az elfogadását e, e tervezett esetében. Ennyit akartam mondani, és Ann Jensen kért szót. Uh, Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, elnök úr. Csak nagyon egyszerű hozzászólással szeretnék ehhez hozzátenni valamit. Egy-két módosítás, a költségvetési módosítások határát súrolja. A WTO rendelkezik bizonyos szabályokkal arra az esetre, hogyha valaki ne, megszegi a szabályokat. Milyen intézkedéseket lehet hozni? Tehát ez a finanszírozást is érinti, az azzal kapcsolatos érveket. Úgyhogy szerintem ez inkább az INTA szakbizottság munkáját illeti. Ami az alapvető elképzelést illeti, valóban eh, bizonyos területeken Kína nem felel meg a szabályoknak, hajógyárakat eh, zárnak be Európában, mert egyszerűen képtelenek felvenni a versenyt Kínával a mesterségesen alacsony acél árak miatt, és eh, egy csomó hajót építenek, amire egyszerűen nincs szükség, és gyakorlatilag ingyen adják oda a fuvar, vagy a szállítóknak. Tehát a kérdés az, hogy így kezdjük el a kereskedelmi háborút, vagy pedig maradjunk a WTO keretein belül. Valóban valamit tenni kell. Minden esetre én szerettem volna jelezni ezt a problémát. De a lényeg az, hogy azt is tiszteletben kell tartanunk, hogy mi az, ami költségvetési módosítással jár. A kettes és a hármas módosító esetében felmerül a kérdés, hogy mi minősül arányos szintnek a megteendő lépés tekintetében. Nem tudom, hogy hogyan lehet ilyesmit definiálni. Ez az aggályom mindezzel kapcsolatban. Ezt értem. Helga is szeretne hozzászólni? Csak azt szeretem volna mondani, hogy ezek a módosításokat mi jónak tartjuk és támogatjuk. Très bien. Nagyon jó. Minden esetre a módosítások benyújtásának határideje november 9. A bizottságunknál? Jó, to, bocsánat, holnap szavazunk annak a válaszom a következő. Jelenleg az első reakció, és mindig vigyázni kell az első reakciókkal, azért, mert mindig az a jó, hogy mondta egy híres ember. De aztán az ember megoldolhatja magát. Az első reakcióm az volt, hogy nemet mondjak hiszen olyan szigorú költségvetési korlátok vannak, hogy az, hogy azt mondhassuk, hogy több 10 millió eurót feláldozunk arra, hogy segítsünk olyan országoknak, amelyek igazából nem is igénylik a mi segítségünket. A jelenlegi időszakban a jelen, az országoknak a köz, költségvetése az tulajdonképpen romokban áll. A Kína pedig, Kína pedig megnyitja e, minden, minden hónapban egy szénerőművet nyit meg, és ez az elkövetkező 15 évben így lesz. és a tisztességtelen verseny és a gyermekmunka alkalmazása területén bizony hagy kívánni valót, tehát elvéreztetett itt a, tulajdonképpen bennünket. Tehát annak igaza van, hogy mi csak a Költségvetési Bizottság vagyunk, tehát nem a mi feladatunk az, hogy kereskedelmi stratégiát javasoljon a harmadik országoknak. Ugyanakkor a szerepünkben benne van a foglaltatik az, hogy value for money-t kérjünk, tehát hogy olyan a pénzünk valóban értékeket teremtsen. Tehát a jelenlegi időszakban a parlament és a többi intézménye eh, éberen kellene ügyeljen arra, hogy eh, ezekkel az országokkal egyezményeket eh, kössön, de ezek a megállapotások kiegyensúlyozottak legyenek. Tehát vegyük figyelembe ezen országoknak a helyzetét, például a WTO-val kapcsolatban. Amikor a munkavállalók jogai ról írunk alá alapvető egyezményeket a vto val és vannak olyanok, akik nem írták alá, vagy alá, nem ratifikálták, stb. Jó, hát ez eléggé korlátozza a lehetőségeinket, ezt elismerem, de a teniszben is az a labda, amelyik a vonalon landol, az érvényes elég, hogyha ennek a vonalnak a legszélét éri csak a labda. Na, tehát itt is jónak kell, bent lévőnek kell a labdát ítélni. Jó. Van-e más megjegyzés? Nincsen, akkor a módosítások beútnyújtásának határideje november 9 dél, nyilvánvalóan történelmi dátum lesz ez, és utána örülünk a berlini fal leomlásának. Nos, akkor a bizottságnak az ülését most bejavas, bezárom, és azt javaslom, hogy a koordinátorok maradjanak a teremben, és a tanácsoknak pedig azt javaslom, akiknek a munkája minőségét megköszönöm, de megkérem őket, hogy maradjanak a kabina, kabinban, hogy a koordinátorok ülésének az első ülésén azért a tolmácsok segítségére számíthassunk. Nos, akkor pár percet adok arra, hogy kimenjenek mindazok, akik nem vesznek részt a koordinátorok ülésén, és aztán kezdjük a koordinátorok ülését. Köszönöm.